Uh, dear colleagues, may we slowly start our afternoon session? Kedves kollégák, lassan-lassan talán elkezdhetnénk a délutánt. May I welcome among ourselves uh, first vice hogy üdvözöljem az Európai Bizottság első alelnökét, Timmermans urat? Timmermans Mansur. nagyon örülünk, hogy végre itt üdvözölhetjük ebben a szakbizottságban. Az intézmények közötti párbeszéd keretében eszmecserét folytatunk közös érdeklődésre számot adó témákról, az arányosságról, szubszidiaritásról, jobb szabályzásról, a nemek egyenlőségéről, fogyasztóvédelemről, nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolatokról, átláthatóságról. És hát nemrég fogadtuk el az egyik intézmények közötti egyezményt, amit nagyon várjuk már, hogy mit gondol erről, mert ez a szakbizottság, amely elméletileg felelős lenne ezért a témákért, mint például a jobb jogalkotás, és így tovább. Úgyhogy én tudom, hogy kevés ideje van hogy el kell mennie négy órakor, egészen pontosan. Úgyhogy meg is kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívásukat is. Nagyon sajnálom, hogy októberben el kellett halasztanom az ide szóló meghívásomat, tehát akkoriban Törökországba kellett látogatnom, a közös intézkedési tervet kellett megvitatnom a török hatóságokkal. Köszönöm a megértésüket, most örülök, hogy itt lehetek, úgyhogy rövid próbálok lenni pont azért, hogy legyen időnk a vitára. Néhány területet kiemelek, főleg az intézmények közötti egyezményt, Decemberben a három intézmény, a három EU-s intézmény megegyezett a jobb jogalkotást illetően, és nagyon örülök annak, hogy a parlamentben Strasbourgban múlt héten ezt pozitívan folyat, fogadták a luxemburgi soros elnökség munkájának eredményeként. El kell, hogy mondjam, hogy Guy Verhofstadt és Nikó Schmidt, akik a két intézmény csapatát vezették, nagyon konstruktívan működtek együtt, és hát javaslatot tettek a bizottság felé. Hm, kisre ragadnék néhány elemet ebből az egyezményből. Először is az átláthatóság, az nagyon nőni fog. Úgy, hogy az interneten nyomon követhetők lesznek a munkáink, az úgynevezett másodlagos jogalkotásunk nagy része is. Most már akkor rendbe tettük a megvalósítási és delegált jogi aktusokat, Bár a parlamentnek még mindig vannak vitái érzésben, de inkább ezt most már maguk között kell megoldani az érintetteknek, és úgy gondolom, hogy a refit művelet, ahogy beleillett az éves bizottsági programba, azt is évente értékelni fogjuk, és ez lehetővé teszi azt, hogy megvitassuk évről évre, hogy mely szektorokat kell jobban átvilágítani, hol mit kell tenni annak érdekében, hogy modernizáljunk, hogy csökkentsük a bürokráciát, hogy racionálisabbá tegyük a jogalkotást, és az idejét múlt jogalkotástól megszabaduljunk. Nos, nem csak új jogszabályok alkotásáról van szó, hanem arról is, hogy söpörjünk a házunk táján, a jogalkotás területén. Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak, különösen a KKV-k, akik már nagyon szeretnék, hogyha a bürokráciát csökkentenénk. Hogy hangsúlyozom azt is, hogy egyik intézmény sem kérdőjelezte meg azt, hogy ez valóban a jog, jogszabályokról szól, nem arról, hogy a standardokat, a normákat lejjebb visszük, sőt, ellenkezőleg, de közben nem akarjuk terhelni az állampolgárokat és a vállalkozókat. Úgyhogy üdvözlöm a bizottságnak az aktív részvételét, a szellemi tulajdonjog, digitális belső piac, beszámoltathatóság, transzparencia és egyéb területeken, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy ez is része lesz a jobb jogalkotási úti tervünknek, de egyébként is abba és hagyom várom a kérdéseket, elnök úr. Köszönöm első alelnök úr, Krisztógonosz úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm. Két nappal ezelőtt a számvevőszék közé tette a beszámolóját az úgynevezett öt megmentési programról, amelyet tagállamoknak kívánnak adni, amelyek nagyon eladósodtak, és hát az látszik a jelentésből, hogy nem egyenlő bánásmódban részesültek a tagállamok a bizottság részéről. És hogy nagyon nagy, hát idézőjelben tanulságai vannak ennek, hogy hogyan futtatják ezeket a programokat a bizottságnál. Úgyhogy ön egyetért a számvevőszék állapításaival? Terveznek újabb lépéseket? Annak érdekében, hogy hol megállapítsak, hogy hol siklott ki a dolog, és hogy lehetne jobban irányítani a dolgokat a jövőben hasonló helyzetben. Thank you very much for, for... Köszönöm szépen a kérdést. Majdnem biztos vagyok benne, hogy előre tudja a válaszomat. Ezt a jelentést tegnap előtt hozták nyilvánosságra. A bizottság természetesen részletesen reagálni fog a jelentés tartalmára. Eddig még eh, nem nagyon volt alkalmunk egyáltalán tanulmányozni az egész jelentést, úgyhogy egyelőre nem tudok tartalmában reagálni a szemevőszéki megállapításokra. De arról biztosíthatom, hogy a bizottság reagálni fog részletesen. A jelentésekre mindig is válaszolunk, ezt kötelezettségünknek érezzük. Feltételezem, hogy mind a jelentés, mind pedig az arra adott válaszunk majd napirendre kerül itt a bizottságban, Úgyhogy remélem, hogy megértő, hogy jelen pillanatban még nem tudom taglalni ezt a jelentést, de a bizottság mindenképpen válaszolni fog. Azért van nekünk számvevőszékünk, hogy levonjuk a tanulságokat a megállapításaiból, úgyhogy remélem, hogy majd ezekkel a tanulságokkal kapcsolatosan vitát fogunk tudni folytatni. Köszönöm Ferrara asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó estét kívánok, kedves Timmermans úr! Jó estét kívánok! Két kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, hogy az állampolgárok bevonását hogyan képzeljük el ebbe a folyamatba. Azt hallhattuk, hogy a működésbe, működés átláthatóbb lesz, tehát ilyen értelemben a tagállamokból az állampolgárok jobban átlátják majd az egész helyzetet. Ez számunkra rendkívül fontos. Én egyébként pont ennek a témának vagyok jelentéstevője, az európai intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés a állampolgárok részéről, és bizony azt olvastam ki a dokumentumokból, a civil társadalom szereplőivel folytatott eszmecseréimből, az derül ki, hogy még akkor is, hogyha az információk tulajdonképpen ott vannak és rendelkezésre állnak, ezek nagyon gyakran kevéssé érthetőek. Tehát át kellene gondolni azt, hogy hogyan lehetne az információkat emészthetőbbé tenni, abban az értelemben gondolom ezt, hogy hogyan lehetne azt a kommunikációs formát kialakítani, amelynek révén jobban meg lehet érteni azt, hogy mi is történik itt az Európai Parlamentben és a többi intézményben is. Tehát itt olyan témák merülnek fel, amelyek közül egyesek könnyebben kommunikálhatóak, mások pedig teljesen átláthatatlanok a, tagál, a az állampolgárok számára. Ezt a részvételi, részvételen alapuló demokrácia, vagy az úgynevezett közvetlen demo, demokrácia fejlesztése szempontjából lenne fontos megtenni. A másik kérdésem pedig a trialógusokra vonatkozó átláthatóság, transzparencia. Ez bennünket nagyon érdekel, mert egyrészt úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni ennek a fázisnak a kényes természetét, a másik oldalról pedig az átláthatóságot azért biztosítani kell. Ez ma teljesen átláthatatlan az állampolgárok számára. Tehát azt hiszem, hogy itt a kollégák között is megpróbálunk egyességre jutni azzal kapcsolatban, hogy a trialógus az mi? Az egy space to think, tehát egy ilyen gondolkodási fázis, vagy pedig egy döntéshozatali fázisnak definiálható. Mit gondol ön erről, hogyan lehet nagyobb átláthatóságot biztosítani a trialógusok számára, amelyben mindhárom intézmény érintett? Köszönöm. A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés. Ezzel kapcsolatosan teljesen egyetértek hogy az, hogy egy dokumentumot, egy javaslatot vagy egy elképzelést a nyilvánosság elé bocsátunk, nem jelenti azt, hogy a nyilvánosság jobban bevonódik ennek a tárgyalásába. Sok minden, amit előkészítünk, technikailag nagyon komplikált. Mi is nehezen tudjuk értelmezni, nemhogy a nagy közönség. Mivel olyan sok dokumentumot készítenek az intézmények, nagyon nehéz mindegyiket a hétköznapi ember nyelvére lefordítani. Ez eh, úgy gondolom, hogy eh, nagyon leterhelnénk a kapacitásainkat. Viszont azon szeretnék elgondolkodni, hogy amikor mindez eh, teljes gőzzel beindul, a 8-12 hétben, és nyilvánosságra kerülnek ezek a témák, nagyon sok érdekelt csoport és személy van, akik figyelemmel követik a különböző témákat. Talán együttműködve az Európai Parlamenttel, bizonyos idő után be lehetne vonni ezeket a szereplőket, legyenek azok civil szervezetek vagy magánszemélyek, és az ő tapasztalatukat is kikérhetnénk az új munkamódszerrel kapcsolatosan, és hogy hogyan lehetne esetleg ezen javítani vitaterv lehetne ezzel részét tervben is, hiszen ott vannak a tagállamok képviselői és a civil társadalom képviselői is, úgyhogy én nyitott vagyok a javításra, de azért a közvetlen intézkedéseknek vannak határai, korlátozottságai, de hogyha valaki ebben segítene minket, mi arra nyitottak lennénk a bizottság részéről, akár ezzel a szakbizottsággal, vagy más parlamenti szakbizottsággal is el tudnánk képzelni az együttműködést ennek érdekében, hiszen teljesen egyetértek azzal a benyomásával, hogy ha azt szeretnénk, hogy az állampolgárok jobban részt vegyenek a munkában, akkor jobban meg kell érteniük ezeket a folyamatokat, és amikor az ember egy autót vesz, akkor nem nagyon tudja, hogy hogyan működik a motor, csak tudja, hogyan kell vezetni. A jogszabályokkal is így van, hogy az ember az alapján ítéli meg, hogy milyen hatása van, vagy nincs. Tehát ez a fajta visszajelzés nagyon hasznos volna, és nyitottak is volnánk rá. Ami a trialógust illeti, fájdalmas tapasztalatból tanultam meg, hogy nagyon körültekintőnek kell lenni azzal kapcsolatosan, hogy mit mondok a trialógusokról. Amikor eljöttem a parlamentbe, akkor nagyon sokszor hallottam, hogy mi nem az én dolgom, úgyhogy összetörve léptem ki a teremből, úgyhogy nekem ez egy kicsit ingoványos terep, félelemmel lépek erre a terepre, mindazonáltal volna egy javaslatom, alkalmanként elképzelhető volna, hogy a teljes jogszabályalkotási ciklust igénybe vegye, amit a, a szerződés a társjogalkotónak lehetővé tesz nem mindig a trialógus a megoldás, ez csak egy szerény javaslat a részemről, vagy a bizottság részéről. Thank you. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen én is. Thank you very much, Mr. Vice. Köszönöm szépen, alelnök úr. Valóban nagyon érdekes ez a felvetés, a háromoldalú egyeztetésekkel kapcsolatosan, de én most egy másik területről szeretnék beszélni, ahol talán ön jártasabb. A bizottság munkájának átláthatósága ez. Az első lépés nagyon biztató volt, az a lépés, amelyet tavaly tettek, 2014. decemberében elkezdték nyilvánosságra hozni a legmagasabb szintű bizottsági képviselők lobby találkozóit. Azóta nagyon sok minden, sok kérdés felmerült ezen tájékoztatás hasznosságával kapcsolatosan, hiszen a technikai jellegű munka adminisztratív szinten a főigazgatóságokon zajlik. A kérdésem tehát, hogy valóban ez volt az első lépés a nagyobb átláthatóság felé? Hol tartunk abban, hogy valóban átfogó stratégia szülessen minden intézmény részvételével, már ami a lobbisták kezelését illeti. Az átláthatóság nagyon fontos elem az intézmények közötti kapcsolatban. Ezért szeretnék egy olyan témát is felhozni, ami sok fejfájást okozott már a parlamentnek is és a bizottságnak is, az úgynevezett írásbeli kérdések intézménye, amelyet egyéni képviselők nyújthatnak be. Egyrészt ez gondolom bosszantó a bizottság számára, hogy milyen sok kérdést eh, tesznek fel a képviselők, és milyen sok időbe telik ezeket megválaszolni. Ugyanakkor az a tapasztalatom, hogy körülbelül 20 eh, kérdést tettem fel egy ciklus alatt eh, a bizottságnak, és kettőt majdnem időben megválaszoltak, az összes többi a válaszadási időt jelentősen meghaladta. A válaszok minősége gyakran inkább egyfajta nyilatkozathoz hasonlított, amit a, az újságíróknak ad ki a bizottság. Én reménykedtem volna abban, hogy több információt kapok a kéréseimre, de majdnem, hogy állampolgárként részletesebben tájékoztattak volna ezt az eszközt hogyan lehet hasznosabbá tenni mindkét fél számára a párbeszéd és elszámoltathatóság eszközeként, és eh, nem egy olyan eszközként, amelyet nem vesznek komolyan, és csak statisztikai okokból használnak. Transparency. Um, first of all, I hope we... Átláthatóság. Remélem, hogy a három intézmény között megalapodás sikerül kieszközölnünk az átláthatóság intézményesítése tekintetében. A bizottságnak nagy segítség volna, hogyha ha a parlament is meglépné ezt a lépést, és a parlamenti képviselők is nyilvánosságra hoznák a találkozóikat, egyfajta nyilvántartásban ugyanúgy, mint mi. Ez megerősítené azoknak a pozícióját, akik tovább szeretnének ebben menni. Az viszont nem működik, hogy a parlament csak a bizottságra terheli ezt a problémát, és nekünk ezt nem kell megtenni, mondják, mert mi, meg, mert mi választott képviselők vagyunk. Én nem tudom követni ezt a gondolkodást. Hatszor megválasztottak a nemzeti parlamentbe, és mégis nyilvánosak a dokumentumaim, én ezt nem tartom problematikusnak. Úgy gondolom, hogy közösen a parlamenttel előbbre tudunk lépni, és talán a tanácsot is lépésre bírhatjuk. Talán ez a legnagyobb kihívás ami pedig, hogy azt illeti, hogy milyen szinten kellene működnünk, többször elmondtam, és most is elismétlem, nyitott vagyok a javítási lehetőségekre, de azt is elmondtam, hogy vannak korlátozottságok bizonyos szakaszokban, bizonyos tisztviselők részt vesznek találkozókon, de nem hoznak döntéseket, és nincs ilyen felelősségük. A döntéshozók találkozóit kell nagyon átláthatóvá tenni, és bizonyára érték, hogyha valaki vezető, egy szervezet vezetője, akkor néha védelmeznie kell a munkatársait, akik nem tudják megvédeni magukat, nincs olyan hatáskörük, ezért itt valamiféle egyensúlyt kell kialakítani. De ismétlem, nyitott vagyok, tárjuk fel, hogy mit lehet jobban tenni, és miben lehet tovább lépni. Mégis úgy érzem, hogy azért is felelős vagyok, hogy a velem dolgozókat védjem, azokat, akik nem olyan szinten dolgoznak, hogy őket nyilvánosan vizsgálni kelljen, vagy a tevékenységüket. Itt egyensúlyra van szükség, hogyha egy lineáris logikát követünk, akkor a legújabb gyakornokot is megkérhetnénk, hogy hozza nyilvánosságra a munkaprogramját, és akkor hova jutunk. Legyünk racionálisak, én nyitott vagyok ebben, ne zárjuk ki ezt az elképzelést, hanem helyezzük egy szélesebb körű vita kontextusában mindezt, erre majd később sort kell keríteni. Ami az írásbeli kérdéseket illeti, nagyon köszönöm, hogy még egyszer felvetette ezt a kérdést. Idén szerintem jobban teljesítünk, ami azt illeti, hogy mennyire időben válaszolunk, mi nyomást gyakorlunk a szervezetre, és a munkatársainktól megköveteljük, hogy időben válaszoljanak, de egy kicsit provokatívabban szeretnék most szólni. A tapasztalatom, mint nemzeti parlamenti képviselő, azt mutatta, hogy nemzeti tagállami képviselőként számunkra érdekesebb volt feltenni a kérdést, mint hogy várjunk a válaszra, vagy hogy mi lesz a válasz ahhoz, hogy a közigazgatás a feladataira koncentráljon, ahhoz nagyon fontos, hogy további kérdést is feltegyünk, ha nem kielégíti a válasz. Én például ezt tettem, amikor valamilyen nagyon általánossággal próbálták eh, betűnni a számot, hogy úgy mondjam. Egy további kérdést tettem fel, és egyetértek eh, azzal, erről egyeztetünk sokat is a kollégáimmal, hogy a pontosság és a figyelem tekintetében javulás tapasztalható. Szerintem a parlament is egy kicsit offenzívabb. Én azt gondolom, hogy kérdezzenek vissza, és tartsák fenn az éberséget. Ez egy tanulási folyamat, és mi is szeretnénk, hogyha a képviselők kérdéseit meg tudnánk válaszolni. Lehet, hogy nem azt a választ adjuk, amit szeretnének, de minden esetre teljes körben szeretnénk válaszolni a kérdésekre. Én mind a két oldalon voltam, már a kormány és a parlament oldalán is. Tudom, hogy ez nem kultúrához vagy nemzetiséghez kapcsolódik, mi politikusok mindannyian szakértők vagyunk az elkerülő válaszokban, éppen ezért ki kell fejlesztenünk a szakértelmet a kitartó kérdezésben is. Úgy gondolom, hogy a szervezetünk ilyen szempontból erőlépéseket ért el az elmúlt időszakban. Remélem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wiceprzewodniczący. Że... Köszönöm szépen. Alelnök úr. Nagyon nagyra tartom, hogy miközben ilyen sűrű a programja és ilyen sok dolga van, mégis ellátogatott ide, nagyon köszönjük. Először is tényleg jó lehetőség ez arra, hogy közvetlen hangot adjunk a véleményünknek, és ez a vita nagyon érdekes. Lépésről lépésre jobb jogalkotás sikerül majd így elérnünk. Minden egyes intézmény, ezt ön is mondta, kell, hogy képes legyen egymástól is tanulni. A mechanizmusokat, az eljárásokat úgy kell egymáshoz igazítani, hogy egységesek legyünk. Aztán a szóbeli kérdéseket illetően, hát néha sajnos nem kapunk megfelelő válaszokat, Rájda a kollégának igaza volt. Nem egészen értem, hogy miért. A, az elmúlt időszakban ez most már rutinná vált, hogy azok a képviselők, akik nem kapnak más hozzászólási időt, azok a szóbeli kérdések is időszakában tesznek fel kérdéseket, és hát nem éppen értelmes kérdéseket, és hát így nem csoda, hogy ezekre nem lehet jó választ adni, és a sajtó is fölkapta ezt a jelenséget. Úgyhogy igazából pontosabban kell fogalmaznunk, és a akkor kaphatunk jobb válaszokat. Aztán az átláthatóság. Minél átláthatóbbak vagyunk, annál jobb. Ami azonban a közvéleményt illeti, nem hiszem, hogy nagyon érdekli minket a mi jogalkotási folyamatunk, én nem is várom el ezt tőlük. De az, hogy belekezdünk egy jogalkotási folyamatba, ott az első lépés az információcsel kell, hogy legyen, hiszen így lehet elkerülni kiküszöbölni bizonyos hibákat. Azért legyünk őszinték. Voltak olyan jogalkotási kezdeményezései a bizottságnak, amelyek aztán nevetség tárgyává váltak, és ahogy ön is tudja, amikor eredményt érünk el, akkor nem dicsérnek el meg minket, de amikor bezekivázunk, azokat sose fogja elfelejteni a nagy közönség. És mindig a butaságunk jeleként értelmezik őket, emlékeznek például az uborka, vagy a banánra vonatkozó jogtervezetekre, illetve az, amikor a csigát halként osztályoztuk a jogszabályban. Tehát nagyon fontos, hogy komolyan vegyük ezt a munkát, hiszen ez mind a jogalkotók, mind az állampolgárok számára nagyon fontos lesz, és így elkerülhetjük a hibákat. Viszont azzal nem értek egyet, hogy minden nyilvánosság kellene tennünk, különösen a triológust értem ez alatt. A jogalkotási folyamat azonban nem a triológus szintjén kell, hogy kezdődjön, már azelőtt nagyon sok munka kell, hogy folyjon informális dialógus, vagy hát bármilyen elnevezés jó ide más formátumban. Ami aztán a hivatalos trialógust illeti, mindenki tudja, hogy a tárgyalási stratégiák eltérnek. Ha ezekkel manipulálunk, akkor alássuk a teljes folyamatot, nem fogadható el ez sem a közvélemény számára, sem a jogalkotók számára, és csak nevességessé válunk. Számomra a hatékonyság sokkal fontosabb szó, mint az átláthatóság. A jogi aktus mindenek előtt hatékony kell, hogy legyen. Hiszen csak így lehetünk benne biztosak, hogy tiszteletben tartják ezeket a jogszabályokat. Van még két kérdésem. üdvözlöm azt a tényt, hogy a jobb jogalkotás fontosnak tartják a KKV-k a munkaerőpiac és a gazdaság fellendítése szempontjából. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az Európai Unióban gazdasági növekedést érjünk el, és javítsuk az életminőséget. Amikor azonban az intézmények közötti egyezményt áttekintem, akkor látom, hogy hiányzik belőle a KKV-knak a kérdése. De azt is tudom, hogy ön is szem előtt tartja ezt a kérdést. Aztán van még egy kérdés, miről én azt hittem, hogy egyszer már megegyeztünk, ez pedig a hatástanulmány. A hatástanulmány az arra szolgálna, hogy a jövőben elkerülhessük a hibákat. Különösen olyan hosszú egy jogalkotási folyamat, mint három év. Nézzük, hogy a 2016-ba belkezdünk valamibe, akkor annak valószínűleg 2020-ra lesz az eredménye. De hát közben hatalmas változások történnek, ezért aztán nagyon fontos, hogy a hatástanulmány előre elkészüljön először is, hogy mondjam el emellett, hogy annak ugyan nagyon örülök, hogy a tárgyalások lezárultak, de az eredménnyel nem vagyok elégedett. Aztán, ami az egyezmény eszközeit illeti. Remélem, hogy két dolgot mindenképpen szem előtt tartottak, a gazdaság felvirágoztatását és a jogalkotási aktusok várható hatását. Remélem, hogy ezt a két témát kiemelten kezelik. Köszönöm szépen. Dziękuję. You refer to... Nos, hát ön a pontosabb fogalmazás és a kérdések témájáról kérdezett. Én sosem engedném meg magamnak, hogy megkérdőjelezzem a parlamenti képviselők kérdéseinek minőségét. Természetesen a válaszok minőségén mi a bizottság részéről bizony néha igenis is javíthatunk. De az is igaz, hogy vannak olyan kérdések, amelyek már eleve kicsit ilyen ironikus kérdések, és hát értem is, hogy miért kapjuk ezeket. de továbbra is megismétlem, hogy megpróbálunk javítani ezen a helyen, főként akkor, hogyha időben megkapjuk a kérdéseket, és reméljük, hogy akkor időben fogunk tudni mi is választ adni. Azzal is egyetértek, hogy néha egészen butak is félreértések okozhatják a problémákat, Néha banánhéjon el lehet csúszni egy-egy választások is, és ezért nem nyer valaki. Nos, hát ugyanez a helyzet a szakértői csoportok helyzetében, helyzetével is. Gyakran a józan paraszti ész egész egyszerűen nevetségessé válik és pont ezért nagyon fontos az, hogy minél korábbi fázisban az interneten megjelenik egy javaslat, elképzelhető, hogy akkor már lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy józan paraszti ész alapján azt fogja valaki majd mondani, hogy erről a konkrét témáról képesek jogalkotást kezdeményezni? Néha pedig azzal vádolnak bennünket olyan dolgokkal, amik nem igazán felrek. Bizony ez még az Európai Parlament néhány képviselője részéjéről is látványos, hogy néha van olyan, hogy nem kellőképpen vizsgálták meg a helyzetet. A kérdésekkel kapcsolatban ugye nagyon máshogy néznek ki a csomagolások például. Sokszor ez egyébként a produktivitásra is kihat. Többen, többször azt kérünk tőlük, tőlünk, hogy mindenhol azonos szabályok legyenek, és ne fragmentálódjon a piac. És akkor mondjuk valaki az ipar Mm, vagy egy tagállam kérésére ennek utána megy, és megvizsgálja a helyzetet, és mondjuk 28 tagállamból 27-en teljes mértékben támogatják, és az utolsó, a 28 kitalálhatják, hogy kire gondolok, tartózkodik. És akkor ezek után úgy néz ki a helyzet, mintha a sajtóban, hogy na tessék, itt vannak ezek az őrültek az Európai Bizottságnál, és akik nem hajlandóak összeállni egy kis iparágazat védelmében, és egy egységes szabályal meg lehetne védeni ezt a egyébként küzdködő iparágat, és ezzel versenyképessé lehetne tenni, és tessék, ezzel új munkahelyeket is lehet teremteni. Tehát néha igazuk van, néha egész egyszerűen buta banánhéjakon csúszunk el, Néha pedig pont az ellentéte történik, néha ami butaságnak tűnik, arról derül ki, hogy valójában egy nagyon okos jogszabály volt valóban. Aztán jönnek a trialógusok, ezt már azt hiszem kommentáltam. Egyetértek különben azzal, hogy mindig van az átláthatóság és a hatékonyság között kell megtalálni a megfelelő egyensúlyt. Én mindig az átláthatóságot szeretném támogatni, még olyan kérdésekben is, ahol nem biztos, hogy az átláthatóság hozzáadott értéket képvisel, csak egyszerűen így szerintem jobb. Éppen ezért fontos azt látni, hogy néhány szakértőn kívül az emberek túlnyomó többsége számára teljesen érthetetlen a mi jogalkotásunknak egy igen nagy része. De mégis, még ennek ellenére is megéri a átláthatóság, tehát legyünk óvatosak, és amikor csak lehet, akkor inkább a, az átláthatóságot válasszuk, persze nem úgy, hogy a hatékonyság ellenére. De bizony az is igaz, hogy néha, amikor kompromisszumot keresünk, az azért az hatékonyság felé is hat, mert így a kimondott állásponthoz képest kompromisszum képesebbek vagyunk politikai szempontból, hogyha nem kell a bőrünket vására vinni a közvélemény előtt. Nézzük most a KKV tesztet. Én azt hiszem, hogy ha mi jól végezzük a munkánkat a Refit platformban, akkor valami nagyon hasonló fog kialakulni, de egyébként próbálják meg tovább ezt kérni, Szerintem egy elég jó helyzet alakult már ki ennek a megvalósításához. Nem is egy politikai kérdésről van itt szó, ez inkább egyfajta tapasztalat kérdése, vagy attitűd kérdése. Pontosan tudom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban ön hol áll, hogyan gondolkodik róla. Aztán nézzük a hatásvizsgálatokat, én szerettem volna egy kicsit tovább menni, de az is igaz, hogy egyenlőre ennyit tudtunk elérni az intézményközi egyezményben, de ez mindenképpen előrelépésnek terint tekinthető, mert sokkal nyitottabb lesz az ellenőrző bizottsága, lesznek külső tagok, és azok a bizottsági szakértők, akik részt vesznek majd ennek a testületnek a munkájában, más munkakört nem kell majd betöltsenek, tehát ilyen, ilyen értelemben ők is függetlenek lesznek, és az is fontos újítás, hogy más intézményekből is jönnek most majd képviselők, de ez azért még a jövő zenéje, majd meglátjuk, hogy hogyan fog kialakulni a helyzet. Egyébként nagyon sok tagállamban ez jól működik, de egyelőre az biztos, hogy a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban sokkal jobban fogunk tudni előrelépni, sokkal kritikusabbak lesznek ebben a testületben a mi javaslatainkhoz képest, mert ők külső tapasztalattal is érkeznek, és aztán itt van ez a dinamikus platform, ez is a működése sokkal hatékonyabb lesz, és ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy továbbra is azon kell dolgoznunk, hogy mi, hogyan lehet minél hamarabb gyors ö, hatásvizsgálatot végezni a nagyobb módosítások hatásaival kapcsolatban, mert az az a, ez az a terület, ahol még azért többet kellene tennünk. Ezzel kapcsolatban azt a metaforát szoktam alkalmazni, hogy néha egy lovat szeretnénk, de végül egy tevét kapunk, és ott kint nem biztos, hogy ugye lovat várnak, annyira örülni fognak ennek a tevének. Na hát ennyit akkor a hatásvizsgálatokról. Köszönöm szépen. 13-an szeretnén, illetve 13 percünk van, de még négyen szeretnének felszólalni. Most akkor mind a négy kérdést meghallgatnánk, és akkor reméljük, hogy még a válaszra is jut idő. Köszter úr! Ich möchte gerne mal Herr Timmermans... Äh, Timmermans úr, az átláthatóság témája, transzparencia, ezt megint felvetném. Ferrara a kolléga már megtette. Különösen a szabadkereskedelmi megállapodásokat, a CITÁT és a TTIP-et illetően. Négy és fél évvel ezelőtt megválasztottak képviselőnek, és akkor megkérdeztem a bizottságot, hogy vannak dokumentumok, amelyekhez nem férhetek hozzá képviselősként sem, és azt a választ kaptam a bizottságtól, hogy ez így van, ezt kell fogadnom. Nos, nyilvánvalóan ezek azok a dolgok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy kevésbé átláthatók legyenek a dolgok hogy zűrzavarosak maradjanak. És ezért aztán úgy gondolom, hogy a képviselők számára nagyon fontos az, hogy a Tiszával és a TTIP-pel kapcsolatban tiszta vizet öntsenek a pohárba. Én ugyan elismerem, hogy néhány előrelépés egyértelműen történt, ezt üdvözlöm is, de aztán azért mégiscsak kell ez a témához, ezek az olvasó termek. Bemegy az ember, maximum két órát kap hosszas egyeztetés után, aztán elolvashatja ezeket a ö, dokumentumokat, de nem készíthet jegyzeteket róla. Úgyhogy hát ezek a szabadkereskedelmi egyezmények túl bonyolultak ahhoz, hogy az ember egyszerű elolvasás után megértse ezeket. Úgyhogy ezek az olvasó termi megoldások hát nem túlságosan alkalmasak erre. Én valami föntarthatóbb véleményt, hogy kialakíthasson az ember az egyetményeket illetően, más megoldásra van szükség. Aztán aztán még alá kell írnom, mielőtt belépek a terembe egy biztonsági nyilatkozatot, hogy megígérem benne, hogy amit olvastam az olvasóteremben, az csak az asszisztensemmel és a szakértőmmel vitatom meg, de ha egy sima állampolgára vitatom meg, akkor büntetőjogilag felelősségre vonhatóvá válok. Hát ezért ez nem teszi túlságosan átláthatóvá a folyamatot, és én azt szeretném, hogyha a bizottság belátná, hogy ennél azért fontosabbak a szabadkereskedelmi egyezmények, és mi, mint képviselők úgy férhessünk hozzá a dokumentumokhoz, hogy szabadabban bánhassunk velük. És hát információkkal érvelhetnénk így a választókörzetünk felé, is ezt szeretném. Elnök, Tisztelt képviselők, kérem fogják rövidebbre a kérdéseiket, mert nem lesz elég időnk. Hautala asszony. Köszönöm szépen, alelnök úr. Ma reggel egy nagyon fontos előrelépés történt a parlament számára évek munkáját követően és örömmel mondhatom, hogy én vagyok a raportőre ennek az adminisztratív eljárásokról szóló jogalkotásnak. Misú asszony, az ön főtitkár helyettese. Presented by um, uh, Mr. Legal. And I'm... És Tega kollégája, hát elég sok uh, találkozót tartottunk velük, és ami meglepett engem, az az, hogy mennyire készen álltak arra, hogy részletes párbeszédet folytassanak? Én biztosíthatom arról, hogy a jobb jogalkotás szempontjából ez nagyon jó. Ma délelőtt Diamandúrosz úr és mások is azt mondták, hogy a jobb jogalkotás semmit sem ér a jobb közigazgatás nélkül. Ez meg könnyebbíthetni az ön életét is, és az állampolgárok életét is. Ha egyszerűsítenék ezt, elég sok szervezet létezik Madia Diamantúros úr is mondta, hogy az ügynökségek száma 2004 4 ügynökségről 2014-re több mint 40-re nőtt és hát különböznek a szabályaik. És ez nem segíti a szakértők és a szektorok munkáját sem, úgyhogy remélem sikerül ezt meggyőzni. rozié, kolléga. Um, merci Nagyon szépen köszönöm. Hallhattuk, hogy mik a célok, az intézményközi szinten és a Better Regulation filozófiájával kapcsolatban, a KKV-kkal kapcsolatos aggodalmak terén. Ugye itt nagyon sokszor demagógiával, demagógia áldozataivá is válunk, hogy sokszor az Európai Uniót azért éri kritika, hogy hogyan alkot jogot, holott szerintem pont az ellenkezőért lehetne kritikával illetni, hogy mi az, amiben nem alkot jogszabályt. Aztán itt volt ugye az átláthatósággal kapcsolatban a multinacionális cégek tekintetében az adófizetési botrány. Fontos az, hogy a multinacionális cégek ott fizessék be az adót, ahol a tevékenység folyik. Ez az, amit a tagállamokban az állampolgárok várnak tőlünk. Nagyon sokszor ugye a multinacionális cégekre való ilyen jellegű hatásvizsgálatokat is elvégzik. Én nem hiszem, hogy itt ebben bármiféle hatásvizsgálatra lenne szükség, ez egyszerűen további adóbevételeket jelentene a tagállamoknak, és korrektséget az emberekkel és a tagállamokkal szemben. Tehát nem mindig a legmegfelelőbb megoldás a hatásvizsgálat kérdése. Aztán itt vannak a földrajzi eredet Most nem konkrétan az élelmiszeripari termékekre gondolok, hanem csipkékre például, vagy bármilyen más kézműves ipari termékekre, vagy iparművész termékekre. Nos, ezzel kapcsolatban jó lenne végre előrelépni, de nem sikerült, pedig a bizottság is rengeteget dolgozott rajta, volt már 2013-ban egy mélyebb hatásvizsgálat volt itt zöld könyv, volt itt fehér könyv, és a tagállamok nagy része is támogatja ezt, most akkor miért nem valósul meg mindez? Még tovább kellene vizsgálni a hatásokat? Én szerintem egy idő után egyértelmű a helyzet, Ebben a kérdésben például jó lenne, hogyha végre előre lépnénk, és nem újabb és újabb hatásvizsgálatokkal nehezítenénk ezt a témát. Kaufmann asszony, egy mondatban kérem. Rövid megállapítás, rövid kérdés, megállapítás, intézmények közötti megállapodást illetően. Üdvözlöm, szerintem jó az eredmény, bár még vitatkozunk erről a parlamentben, és hát lesz egy következményekről szóló utólagos értékelés is, mert tudja, hogy az ilyen témákban mindig ő egy harmadik intézmény véleményét kitérni, kikérni egy független intézményét. Timer Mansur, hogyha a jogalkotó szerv úgy gondolja, hogy tevét szeretnének, akkor tegyenek olyan javaslatot, hogy abból lehessen az. Aztán a kérdésem az állampolgári kezdeményezésre vonatkozik. Állandóan ezt emlegetjük, de talán elmondhatná, hogy a bizottságon belül hogyan folyik az ilyen párbeszéd, mert az állampolgári kezdeményezést illetően azt válaszolták, hogy az erre vonatkozó rendeletet most vizsgálják felül a bizottságban. Hogy haladnak? Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan válaszolnék. Először is köszönöm szépen, hogy rámutatott arra, hogy a, az átláthatóság nagy mértékben növekedett például a nemzetközi tárgyalások kapcsán, a különböző szerződések vonatkozásában, például említeném a t tipet Nyilván ennek megvannak a korlátai. Ez mindig így lesz, mert bizonyos információk nyilvánosságra hozatala csorbíthatja a tárgyalási pozíciónkat, hiszen a másik fél nem teszi meg ugyanezt. előfordulhat, hogy bizonyos információk nyilvánosságra hozatala jelentős kereskedelmi hátrányt jelent, például a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során. Ezért úgy gondolom, hogy mi azért elég sok erőfeszítést tettünk az információk megosztására. Szerintem nincsen más nemzetközi kereskedelmi tárgyalás, amely átláthatóban zajlik. Hogyha valaki tud erről, akkor szóljon, mert én nem és én a parlament oldalán állok, hogyha szeretnék fokozni az átláthatóságot, már amennyire lehetséges. Mindig lesznek olyan információk, amelyeket titokban kell tartani, pontosan az európaiak érdekeinek védelme érdekében. Ezt eh, negyed százados eh, tárgyalási tapasztalatból mondhatom nemzetközi fórumokon, hogy lehetetlen jó eredményt elérni a magunk oldalán, ha mi vagyunk az egyetlenek a tárgyaló felek közül, akik mindent megosztanak, a többiek pedig mindent titokban tartanak, ez nagyon meggyengíti a, a pozíciónkat, de mindent megteszünk, amit megtehetünk. Ami pedig az administratív törvényt illeti, nyitott vagyok erre a kérdésre, Nyitottan gondolkodom róla, én csak azt nem pártolom, hogyha olyan megoldást találunk, ami újabb problémát hoz. Ha meg tudnak győzni arról, hogy ez a megoldás az, ami ezt a problémát megoldja, és nem e, esünk túlzásba, mert mondjuk máshoz is meg lehetne oldani ezt a problémát, akkor az önök oldalán állok. Mindannyiunknak sok tennivalója van, csak a dogmatizmus szeretném elkerülni a hatástanulmányokkal kapcsolatosan nagyon egyértelműen le szeretném szögezni, hogy a hatástanulmány nem arra való, hogy a politikai döntéseket helyettesítse. Segíti a politikusokat, hogy tájékozottabban hozzanak döntést, ennél többet nem tehet. Hogyha az ember tevét akar, tevét kap, de sokszor kompromisszumra van szükség, valamiben megállapodunk, eh, és aztán csak később derül ki, hogy ez teve, pedig arra számítottunk, hogy ló lesz. Ez elég sokszor megtörténik európai jogszabályokkal. 28 tagállammal gyakran olyan kompromisszumot kötünk, ahol a kompromisszum ténye fontosabb, mint a tartalma, és pontosan a vállalkozások és az állam polgárok szenvednek a legjobban ettől a helyzettől, hiszen szeretnénk, hogyha rájuk nézve előnyösebb volna az európai szabályozás. A hatástanulmányok eredménye néha az embernek nincsen ényére, de hát a döntést a döntéshozók hozzák. Gyakran előfordul, ahogy a Németországban is sokszor elmondják, a felelős intézmények, hogy jaj, jaj, ez további költséghez fog vezetni, de ettől még a szövetségi kormányzat mondhatja, hogy mégis meglépjük ezt a lépést, tudva, hogy milyen következményre kell számítani. Javaslatokat teszünk hatástanulmány alapján, és hogyha a javaslat ránézése nagyon jónak tűnik, attól még sok vitát válthat ki, ami az ECI-t illeti, nem tudom mikor készül el, dolgozunk rajta, és ahogy elkészül a munka, akkor beszámolok róla. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, hogy ilyen röviden kellett távirati stílusban beszélnem a végén, de nem sokára el kell mennem. Köszönöm szépen az alelnök úrnak, hogy velünk volt. Nagyon fontos, hogy legalább meghallgatta a kérdéseket, a képviselők kérdéseit, és remélem, hogy észszerű határidőn belül ismét találkozunk, és folytatása következik ennek az eszmecserének. Köszönöm. Thank you very much. Én is köszönöm. two coordinations. now? Okay, uh, before we take... Rendben, akkor még mielőtt a következő pontra térnénk, ami eszmecsere az Európai Ombudsmannal, arról tájékoztatnám önöket, hogy két döntést hoztak a koordinátorok. Hautala asszonyt előadónak nevezték ki a Rosario Kocseko mentességével kapcsolatos ügyben, és Közepolis Szűz úr pedig előadó szintén egy jelentésben, ami a pénzügyi biztonságot, kompenzációt illeti az offshore gáz műveletek esetében. Ezek tehát a döntések. Uh, please several seconds before the European Ombudsman enters into the... Még mielőtt az Európai Ombudsman belépne a terembe, addig néhány másodpercre kérem, legyenek türelemmel. That's her? Köszönöm. omit it. Ah, Dear colleagues, we can continue. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Szeretnék üdvözölni a körünkben May I welcome. Szeretném üdvözölni Emily Aurélie asszonyt, az Európai Ombudsmant. You are in the Committee on Legal Affairs. A jogi szakbizottság nevében szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk Oréli asszony, és azért, hogy elfogadta ezt a meghívást egy eszmecserére, egy olyan vizsgálattal kapcsolatosan, amelyet 2015. júliusában indítottak. Ez különösen érdekes a bizottságunk számára, hiszen a bíróság szervezetéről és jogállásáról szól ez bizottságunk felelős azért, hogy a parlament képviselőit kinevezze a 255. cikk szerinti panelbe a bíróságra, bírósághoz, és ezzel fogunk foglalkozni, és azzal, hogy a tanács megdöntötte, megtagadta, hogy a panel jelöléseit nyilvánosságra hozzák a bíróság összetételére nézve. Ez egy általánosabb aggályhoz vezet el minket, ami nagyon kényes kérdés mostanában, nevezetesen az átláthatóság. Az intézmények, a politikai intézmények átláthatóságának kérdése. Nagyon örülnénk, hogyha a vizsgálattal kapcsolatos magyarázatait megosztaná magunk velünk, és a bírókinevezésekkel kapcsolatosan is elmondaná, hogy ön szerint hogyan kellene az átláthatóságnak működnie a gyakorlatban, és önnek mi a szerepe ebben. Nagyon érdekes volna azt is például megtudni, hogy ön hogyan próbálja a saját hivatalának a toborzási eljárásait nyitottabbá tenni ezzel szeretném önnek megadni a szót azonnal, ombudsman asszony. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélhetek önök előtt a mai napon. Több alkalommal elmondtam már, hogy az Európai Ombudsman és a Parlament közötti kapcsolatot létfontosságúnak tartom ezért nagyon örülök, hogy most először szólhatok a szakbizottság előtt. Az a feladatom, hogy az európai demokráciát szolgáljam az Európai Unió intézményeivel közösen, hogy hatékonyabb, elszámoltatható, átlátható és etikus közigazgatás alakuljon ki. Ezek az aspektusok mind kapcsolódnak az átláthatósághoz, és kapcsolódnak egymáshoz is. Az EU közigazgatás elszámoltatható lehet az EU állampolgárok felé, és ez bizonyítja az, ez biztosítja az etikus szabályozást is. Ez nagyon lényeges az állampolgárok szempontjából, hogy tudjanak bízni az Európai Unióban, és az EU-nak pedig szüksége van az állampolgárok bizalmára, különösen ilyen időszakban, amikor oly sok a külső vagy belső kihívás. Ebben az összefüggésben elfogadtam az önök meghívását, és szeretnék megosztani részleteket önökkel egy vizsgálattal kapcsolatosan, és szeretném meghallgatni az önök véleményét ezzel kapcsolatosan. Panaszt kaptam egy madridi civil szervezettől, az Access Info Europe-tól, egy, és az EU Public Interest Clinic szervezettől, amely egy amerikai párizsi közös civil szervezet. És egy panelt alakítottak ki a szerződés 255. cikke szerint. Ez a panel, mint önök is tudják, véleményt ad a jelöltek alkalmasságáról a bíróság főügyészei és bírái tekintetében, még mielőtt a tagállamok őket kinevezik, vagy újra kinevezik. A harmadik tevékenységi jelentés a panelnek kimondja, hogy 2010 és 2013 között 22%-ban negatív volt a véleményük máig a pozitív és negatív véleményeket a tanács mindig elfogadta, ez is mutatja, hogy milyen fontos és befolyásos intézmény ez a panel. Egy hétfős panelről van szó, a, tanácsok, a tanács választja az általános bíróság és az Európai Bíróság eh, korábbi bírói közül és elismert bírák közül, illetve az Európai Parlament is eh, jelöl bele tagot. A panasztevő szeretett volna a, pana, a panel véleményéhez hozzáférést kapni, de ezt megtagadta a tanács. A harmadik tevékenységi jelentés szerint a véleményeket a következőképpen állítják össze. Először részletezik a különböző szakaszokat a vizsgálatban, a vélemények azután eh, megadják, hogy miért támogatják a panel észrevételeit, pozitív vagy negatív észrevételeit a jelöltek professzionális felkészültségéről, képességeiről, elfogulatlanságáról, nyelvtudásáról, illetve a nemzetközi környezetben való munkára való képességükről. Ez a jelentés kimondja, hogy a panel véleménye nem nyilvános adatvédelmi okokból, a folyamat sértetlensége érdekében és különböző másokokból. De az első tevékenységi jelentésben úgy tűnt, hogy elfogadja, hogy a 1049-es rendelet értelmében hozzáférés biztosít a dokumentumhoz. Az első kérdés, amivel ezzel kapcsolatosan megoldást kellett tanulnom, hogy találnom, hogy a 1049-es rendelet a tanács véleménye szerint nem vonatkozik erre az esetre, és úgy döntöttek, hogy a panel csak a tagállamoknak számol be. Én szerintem ez eh, problematikus. A 1049-es rendelet eh, a lehető legnagyobb hatályt akarja adni a nyilvános dokumentum hozzáféréshez. Vannak kivételek is, ezeket is megfogalmazza. Ezek a kivételek eh, szorosan értelmezendőek. A 1049-es rendeletet nem kell alkalmazni a panel véleményeire. Véleményem a levelemben megadtam az elképz, a véleményemet a 1049-esről, hogy szerintem ez vonatkozik a panel véleményeire és a tanács arról tájékoztatott karácsony előtt, hogy egy új döntés alapján úgy döntött ő is, hogy 10, a 1049-es rendelet a főtitkárság által kiadó dokumentumokra is vonatkozik, a panel dokumentaira, dokumentumaira a különböző kormányközi testületek létrehozásával kapcsolatosan. Most köszönöm a tanácsnak, hogy ilyen konstruktívan reagált erre a megkeresésre, erre az aspektusra. Ez fontos előrelépés. Ugyanakkor mivel a tanács belső eljárás rendje a nyilvános hozzáférésre vonatkozó kérésekre vonatkozólag nem ugyanaz, mint az ombudsmani kérésekre vonatkozó eljárás, így a tanács nem tudott választ adni a hozzáférési megkeresésre a 1049-es rendelet alapján a vizsgálatom összefüggésében. Éppen ezért ahhoz, hogy a hozzáférési kérést a 1049 szerint tudják intézni. Új kérést kellett eh, intéznem a tanácshoz. Ha a nyilvános hozzáférést eh, nem adják meg az új kérdésre, akkor fogom tudni vizsgálni részletesen eh, a tanács intézkedését. De, de a tanács válasza a panaszra, még ha formálisan nem is a 1049-esen alapult, azt mutatja, hogy eh, a magánélet védelmére hivatkozott a tanács ebben az elutasításban. Egyértelmű, hogy a panel véleményében személyek és személyadatok is szerepelnek, és a 1049-es és a 49-es rendeletek szerint kiegyensúlyozó döntést kell hozni, a negatív és a pozitív vélemények nyilvánosságra hozatalánál ezeket mind mérlegelni kell. A 1049 szerinti kérések összefüggésében szeretném tudni, hogy önök hogyan gondolkodnak erről, hogyha a tanácshoz új kérelmet intéznek a jelentkezők, akkor szeretném az önök véleményét is figyelembe venni, ha ilyen kérelem érkezik a hivatalomhoz. Köszönöm. You, madam, for your explanation. Köszönöm szépen, és most pedig következik a vita, tehát az állás, az eszmecsere. Ki szeretne hozzászólni, Reda asszony? Köszönöm szépen. Kedves ombudsman asszony, nagyon örülök annak, hogy eljött erre a, ebben a fontos témakörben. Az, amit legutoljára említett, azzal kapcsolatban, hogy a pozitív és negatív vélemények közötti különbségtétel nagyon fontos. Én látom azt, hogy a pozitív vélemény az azt jelenteni, hogy valakit kineveztek, és ebben az esetben nagyon világos, hogy miért van erre szükség, ellenőrizni kell, ellenőrzésre van szükség a döntések hátterében, esetleg egy kicsit konkrétabbá tudná tenni azt, hogy pontosan milyen szinten volt a tanács benne ebben, vagy pedig a negatív döntésekben milyen szerepet vállalt? Én azt hiszem, hogy az összes véleményhez való hozzáférésről volt itt szó, vannak ugye pozitív és negatív vélemények, ezeket át kellene adni, hiszen itt a bizalom kérdése merül fel. Én úgy gondolom, hogy ha ez a téma visszatér hozzám, fellebezés formájába, vagy a tanács elutasítja, olyan alapon, hogy semmiféle véleményt nem kell kiadni, akkor amennyiben a panaszos ugyanazzal az érveléssel fog élni a negatív és pozitív vélemények tekintetében, akkor a tanácsnak is ezt majd indokolnia kell. De én nem mondhatom el a véleményemet egészen addig, amíg nem hallgatom meg az összes érvelést, de elképzelhető, hogy a pozitív vélemények kiadása nem lenne rossz hatású, de a negatív vélemények ebben az esetben talán elvi síkon lehet majd azzal érvelni, hogy esetleg ennek rossz hatása lehet az adott személyek otthoni karrierjére, hogyha ezeket a véleményeket a köz, közé teszik, akkor az megint csak a panelekbe vetett bizalmat növelheti, hiszen fontos számunkra az, hogy ezeket a döntéseket megfelelőképpen alkossák meg. Én biztos vagyok abban, hogy önök is olvasták ennek a panelnak a működési jelentéseit, ezek egyébként nagyon részletesek, Szerintem egyébként eléggé felhasználó barátok is, mert nagyon sok részlettel szolgálnak, de persze a kritikus rész az maga a vélemény. Amennyiben ez visszatér hozzám ez a téma, addigra majd meglátjuk, már többet fogunk látni az érvelések tekintetében, miért lehet az, hogy esetleg semmit nem hajlandó majd kiadni a tanács, de az is lehet, hogy egy részét, vagy akár az egészet is ki fogja adni. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Én is köszöntöm Önt a Juri Szakbizottságban. Két kérdés és egy vélemény. Amikor nemzeti kormányban dolgoztam, és az volt a felelősségi köröm, hogy egy új főigazgatót nevezzek ki, ki kellett választani ezt a szemét, akkor meg is kellett indokolni azt, hogy miért döntöttünk bizonyos jelölt mellett, miért gondoltuk azt, hogy ő a legilletékesebb személy az adott pozíció betöltésére. Nem tudom, hogy esetleg hasonló formulákat nem lehetne-e alkalmazni. Nem arról van szó, hogy azonnal esetleg közzé kell tenni az összes vélemény, de csak szerettem volna megosztani ezt a tapasztalatot. A 1049-es rendeletben a kivételek tekintetében ezt a chilling effektet hogyan tudnák felhasználni a dokumentumok közétételének nem visszautasíthatósága mellett. Timmermans úrral is beszéltünk az átláthatóság bizonyos aspektusairól, és ott is felvetettük azt a kérdést, hogy kiegyensúlyozottságra kell törekedni a hatékonyság és az átláthatóság között, főként a trialógusokkal kapcsolatos dokumentumok közétételével kapcsolatban. Tudom, hogy a mai találkozónknak nem ez a fő témája, de hogyan látja ön ezt a helyzetet, az átláthatóságot a trialógusok tekintetében? Köszönöm szépen! Én azt hiszem, hogy a panel nem összehasonlítást végez, hanem mindenkit külön-külön ítél meg. Természetesen azon személyek esetében is megteszik ezt, akiket újra választanának, vagy újra kineveznének. Ami a chilling effektust illeti, egy-egy audit vagy vizsgálat, én erre kívántam utalni. Nos, ami pedig a trialógusokat illeti, ebben a pillanatban is a trialógusok átláthatóságával kapcsolatban vizsgálatot folytatunk. Itt olyan aggályok fogalmazódtak meg, amelyek az átláthatóság hiányával kapcsolatban jelentek meg. Van egy olyan vélemény, hogy itt nagyon hatékonynak kell lenni, hiszen az első olvasatban van elfogadott jogszabályok aránya is mutatja ezt. Minden a Timmermans alelnök úr is utalt erre. Itt egyfajta egyensúlyra kell törekedni a hatékonyság és az átláthatóság között. A bizottság, a parlament és a tanács részéről is kaptam olyan véleményeket, amelyek rámutatnak arra, hogy mit lehet tenni proaktív módon, és jelenleg éppen azon dolgozunk, hogy egy, egy közmeghallgatást hogyan lehet ezzel kapcsolatban megszervezni. Timmermans úr azt mondja, hogy valóban ott meg kell húzni a határt a jogalkotási folyamat esetében a határozat hozatalhoz, ami a nemzeti parlamenteket illeti, Írországban mi azt mondtuk, hogy a szátláthatóság biztos, hogy nem fog károkat okozni, mm, tehát mindig fontos az ellenőrzési jog betartatása, ugyanakkor különböző prizmákon keresztül kell látnunk azt, hogy milyen egyensúly ö, alakulhat ki, hogyha bizonyos személyek negatív vagy pozitív véleményt kapnak, az egész ö, folyamatra hatása van ennek, hogy a folyamatot mennyire átláthatónak tartja a közvélemény. Ugyanakkor az önök tapasztalataira is utalnék, hogyha van egy panel, azon felül, hogy persze a bíróságnak vannak saját, vannak ítéletei is, és a tagállamok is kineveznek bírákat. Bizonyos tagállamokban ez egy nagyon nyílt folyamat, máshol viszont nem. Kinevezéses úton nevezik ki a bírákat. Tehát nézzük meg, hogy hogyan néz ki a helyzet az egyes jelöltek tekintetében, milyen önéletrajzuk van ezeknek a személyeknek. Fontos azt is megvizsgálni, hogy mennyire tudnak jól beépülni egy nemzetközi szervezetbe. Belvó asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nincsen kérdésem. Réli asszony is megkérdezte a véleményünket, ezért szeretném én is elmondani azt, hogy értem és teljes mértékben egyetértek az átláthatósággal kapcsolatos aggályokkal. Valóban egy-egy szervezet esetében nagyon fontos a hitelesség, és ezt az átláthatóságon keresztül lehet biztosítani. De amikor személyekről van szó, akkor én azért itt azt mondom, hogy azért óvatosabbnak kellene lenni, és nagyon örülök azt, hogy azt hallom önne, öntől is, hogy nem szabad, hogy az átláthatóság öm, bajt okozzon, hiszen itt emberekről van szó. Úgyhogy megértem azt, hogy egy-egy pozitív véleményt közé teszünk, de szerintünk vagy szerintem a negatív vélemények nagyon negatív hatással lehetnek az adott személy jövőbeli eh, karrierjére, és elképzelhető, hogy ezután nem fognak olyan sokan jelentkezni ezekre a posztokra, hiszen eh, azért eh, itt olyan személyekről van szó, akik már bizonyos karriert befutottak, nem fogják magukat kitetni, kitenni magukat ennek a tortúrának, hogy aztán a szennyest kiteregessék róluk főként ugye, amikor itt negatív véleményről van szó, szerintem ebben az esetben különbséget kell tudni tenni. Köszönöm szépen, tehát nem volt kérdés. De elképzelhető, hogy ön szeretne azért ezzel kapcsolatban kommentárt megfogalmazni. Löbrö tanul. Igen, nagyon röviden, elnök úr, azt szerettem volna elmondani, hogy az a mai vita nagyon fontos, egy alapvetően fontos vitáról van szó demokrácia szempontjából, és benne bizony aggályok fogalmazódnak meg az Európai Uniós intézményekkel kapcsolatban. Timmermans úr megpróbált bennünket megnyugtatni, de a végén gyakorlatilag csak egy lista alakult ki a fejembe, hogy milyen sok helyen nem volt átlátható a folyamat, gondolhatunk a TTIP-től kezdve a bizottság által lefékezett tárgyalásokra, és így tovább folytathatnám a sort. Most azonban az is egyértelmű, hogy a tanács is megpróbál bizonyos információkat elkenni, azért, mert azt mondja, hogy különböző értelmezésekre adhatna az okot. Tehát itt a parlament esetében is diszfunkciókat állapíthatunk meg, mert érthetetlenül működik a rendszer, itt még akár a jogi szakbizottságon belül is felmerülnek problémák. Tehát sem a bizottság, sem a tanács, sem a parlament nem jól működnek, és amikor aztán a három intézmény együtt leül a trialógushoz, hát ott már aztán semmi nyoma sem marad az átláthatóságnak. Azért jó lenne, hogyha bármi átlátható is lenne itt az Európai Parlamentben, de én azt hiszem, hogy egyedül ön és az ön irodája, tehát az ombudsmani hivatal mondhatja magát itt átláthatónak, és ehhez gratulálok is. Okay. Uh, this were... Elnök. Ezek nem kérdések voltak, hanem pozitív hozzászólások, úgyhogy köszönjük. Reda asszony, igen, ha még van időnk. A negatív véleményeket illetően még nem igazán tudom, mert látom, hogy a negatív és a pozitív vélemény közötti eltérések mik, de Előtte szeretném tudni, hogy a negatív vélemény az inkább kivétel, vagy az az bevett válasz. Ez fontos lenne nekem ahhoz, hogy ki tudjam értékelni magamban ezt a kérdést. A negatív vélemény az kivétel? hiszen csak olyan jelöltek jelennek meg eleve, akik nagyon magasan képzettek. Ha ez így lenne, akkor talán nagyobb lenne az érdeklődés a közvélemény számáról. Igen. Azt illetően, hogy 2010 és 2013 között 23% a véleményeknek negatív volt, és most nézem itt a számokat, tehát 22%-a negatív volt, de igazából azok esetében, akik újra pályáztak ugyanarra az állásra, ott pozitív volt. Mert nyilvánvalóan, hogy mindenkit azért nem vehetünk mindig vissza. Elnök, azt hiszem, letudtuk a kérdéseket. Köszönöm szépen, asszonyom, hogy ellátogatott ide, nagyon érdekes volt. Figyelembe véve, hogy milyen a viszonyunk a számvőszékkel, és köszönöm szépen, remélem, hogy nem sokára itt láthatjuk. And we can continue by... Elnök. Okay, uh, let us continue by point number 13. 13-as napi rendi pont. mivel Luis de Grandes Pascal itt van velünk. Ez az egy tagból álló korlátozott felelősségű társaságokról szól. Ez a munkadokumentum, és megadom a szót a raportőrnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Ebben a második munkadokumentumban, amelyet ma szeretnék eh, bemutatni, szeretnék emlékeztetni azokra a problémákra, amelyeket ezzel a rendelettervezettel kapcsolatosan, amelyekkel találkoztunk. Röviden eh, szeretnék eh, emlékeztetni arra, mert egyébként ez egy nagyon terjedelmes dokumentum, hogy 2014. április 9-én a bizottság egy irányelv tervezetet terjesztett elő. 2014. októberben megkaptam azt a felelősséget, hogy a jogi bizottság nevében véleményt készítsek a javaslatról. 2014. decemberétől kezdve a jogi bizottság egy első eszmecserét is szervezett, és ezután egy formális ellenvetést nyújtott be ezzel kapcsolatosan. Különböző kockázatokat vetett fel az előadó a javaslattal kapcsolatosan. Folytattuk a munkát egy minimális konszenzus irányában, amely alapján egy vélemény tervezetet tudnánk kidolgozni. Ez a munkadokumentum így kép így készült el, és a korábbi álláspont rugalmatlanságán ez nem változtatott. Az érintett szereplők véleményét is kikértők, az iparág, a szakszervezetek, a felelősök, a tagállamok és különböző személyiségek, politikai és tudományos személyiségek véleményét kértük tehát ki. Természetesen a az árnyék előadók találkozója is megtörtént, egy nagyon őszinte eszmecsere történt. Aztán az előadó tudomásul vette, hogy a foglalkoztatási bizottság frontálisan ellenzi ezt az elképzelést, és a belső piaci bizottság olyan munkát végzett, amely dicséretes, és politikailag is nagyon értékes. Ezzel együtt a munkadokumentum kidolgozása, ez az utolsó ilyen dokumentum. Azt jelenti, hogy nagyon sok képviselő és nagyon sok szereplő arra ösztönözte az előadót, hogy folytassa a munkáját. A következő eljárási szakaszokba tovább vivendő ezt a témát. Szeretném meghallgatni az önök észrevételeit is. Az Európai Bizottsággal előzetesen egyeztetés történt, és szeretnénk majd ezt a javaslatot véglegesíteni. És most szeretném leírni a munkadokumentum változásának a legfontosabb pontjait. A, az árnyék jelentés tevők véleménye alapján történtek ezek a változások, illetve azon szereplők véleménye alapján, akik részt vettek ebben a folyamatban. Részletesen szerepelnek ezek az észrevételek a dokumentumban, amit nem vettem figyelembe, az azért volt, mert vagy nem volt rá idő, vagy mert nem értettem velük, el, lett, e, velük egyet. A hetedik cikkben az a, doku, a mikro- és kisvállalkozások definíció szerepel az 50 munkáltat, munkavállaló vagy a 8 milliós bevételi határ az alapja definíciónak. és a startupoknak is külön hangsúlyt szerettünk volna adni az új vállalkozások létrehozásánál. Nagyon fontos, hogy egy olyan cég, amely szuppá szeretne átalakulni, az ő számukra a 7 egyes cikk írja elő a feltételeket a bizottsági javaslatot, illetve a tanácsi javaslatot módosítottuk egy lépéssel tovább lépve, azért, hogy az olyan cégek, amelyek sop ként szeretnének átszerveződni, ezt lehetővé tegyék, anélkül, hogy ez adóelkerülés volna. Az SUP létrehozása online is lehetséges, öt napon belül egy online platformon garantáljuk azt a lehetőséget, hogyha csalás gyanúja merül fel, akkor a fizikai személyre hárul a felelősség, azt a 13. cikk írja elő. És a 28. cikk is nagyon fontos feltételeket ír elő. Az SUP létrehozásában egy egységes alapító okiratot irányoztunk elő, ezt a, az egyik melléket tartalmazza. Az információt a tagállamok nyújtják a nyilvántartásaik alapján, ahogy ezt a 13. cikk előírja. Más fontos témák olyanok, mint a jogi garanciák, például egy euróval is létre lehet hozni egy céget, de megfelelő tartalékokkal, hogy az új cégeknek a jó működését lehessen biztosítani. Kedves kollégák, képviselőhölgyek és urat, bemutathatnám a többi javaslatomat is, de gondolom, hogy átolvassák ezt a munkadokumentumot, amely mindent részletez. Ami a módosításokat illeti, egy olyan pillanatban találjuk magunkat, amikor a munkanélküliség nagy méreteket ölt, különösen a fiatalok számára, és már nem lehet abban reménykedni, hogy garantált vagy határozatlan idejű szerződést kaphat valaki. A fiatalok számára meg kell könnyíteni, hogy ilyen vállalkozásokat alapítsanak, és az ő szempontjaikat a rendeletek irányelvek alkotásában figyelembe kell venni. A Juncker bizottság is bizonyos intézkedéseket tett, én mindent megtettem őszintén és becsületesen, amit tudtam. A bizottsági döntéshozatalt nem tudtam követni, ebben nem vettem részt, és nem tudtam követni a tanácsi döntéshozatalt sem. Az árnyék jelentéstevők ajánlásait sem tudtam pontonként követni, vagy a különböző ágazatoknak a hozzájárulásait, akiknek más és más lehet az érdeke. De a mi intézményünknek a legnagyobb erénye az átláthatóság, ezért nagyon fontos, hogy mindenki meghallgatja a, az előadó véleményét, bármi legyen is a politikai vagy gazdasági érdeke vagy véleménye az ügyben. Ezért ezt a dokumentumot, ahogyan az elején elmondtam, úgy dolgoztam ki, hogy lehetőséget szeretnék adni arra, hogy valamiféle konszenzus, egy minimális konszenzus alakuljon ki és hogy a következő eljárási szakaszokban olyan módosítók szülessenek, amelyek javítják ezt a véleményt, de legitim ideológiai, politikai okokból az is indokolt, hogy döntést hozzunk, ha tudjuk támogatni ezt a dokumentumot, ha nem sokszor a bizottság valamit javasol, aztán a valóság meg teljesít. A, az európai társaságokról szóló rendelet vagy szabályozás úgy látszik, hogy könnyen kudarcba fulladhat, most kicsit lejjebb viszik a hierarchiai szintek között ezt a szabályozást rendeletről irányelvre, és újból nekifutnak, hiszen nagyon nehéz konszenzust kialakítani a társasági formák teljes átszervezéséhez. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a feladatomat betöltöttem, köszönöm a hozzájárulásokat, és azokat a véleményeket, amelyek a, akár a vélemény mellett vannak, vagy a véleménnyel szemben. Én értekesnek tartom őket. Köszönöm. Mrs. Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt felteszek egy kérdést, és lenne néhány megjegyzésem is, szeretnék a hihetetlen türelmes és konstruktív munkamódszeréért keres, keres, köszönetet mondani Grandes Pascal úrnak. Hát már elég régen foglalkozunk ezzel a témával, nagyon sokáig tart, de szeretnék mondani. Nagyon nehéz téma ez, és a raportőr mégis mindig megpróbált minden véleményt felkarolni konkrét a kérdésem, de lenne néhány megjegyzésem is. A kérdésem az egyik legvitatottabb aspektusa a székhely kérdése. A postafiók cégekkel kapcsolatban ugye az a probléma, hogy adóelkerülés, adócsalás, pénzmosás gyanúja felmerülhet esetükben. Nem vagyok benne biztos, hogy a tízes cikknek a szövegezését teljes mértékben megértettem-e. Itt az áll németül, hogy a székhely, illetve KFT-nek az ügyintézése a valós székhelyel kell, hogy egybeessen. Angol ugyanezt felolvasom. Das eine, das Erfordernis, das absolute Erfordernis, das Satzung. Ez akkor azt jelenti, hogy a de facto és a de jure székhely egybeesik? Tehát nem nincs rá arra lehetőség, hogy a de facto tevékenység egy másik államban folyjon. Das, uh, die Absicht ist jene, uh, die ich auch anstrebe. Ez nagyon fontos számomra, ez az információ. Tudni szeretném, hogy jól értettem ezt a cikket, mert ez az egyik legfontosabb pontja a szövegnek. Ami a többi részt illeti az a kapcsolatban, az alkalmazási terület, hát ezt nagyon jónak tartom, hogy volt egy nagy fenntartásunk, mi szerint a nagy cégek lenyúlják majd maguknak ezt az eszközt, és ezért nem a célra fordítódik majd ez a jogszabály, mint amire mi szántuk. De ötvennél kevesebbet foglalkoztató KFT-kről van itt szó? Bizonyos szektorokban fennáll a veszélye annak, hogy mi lesz a hatása ennek a cégnek. Itt kifejezetten az építőiparra gondolok, hiszen nagyon nagy ankodalmak vannak ezzel kapcsolatban. Szeretnék még egy példát mondani. A McDonald's kérdése. A képviselőik jártak a taxud ö, munkacsoportban. Wegen hier jetzt sind und hier hat sich herausgestellt, dass es ja Unternehmens és hallottuk, hogy vannak olyan franchise, tehát hálózati vállalkozások, akik innovatív modelleket szeretnének kidolgozni, igazából ö, ö, számukra hátrányos ez a jogszabály. Aztán az interneten folytatott regisztráció. Az alapítónak kell ilyen személyesen megjelennie egy hatóságnál, hiszen Különben mindig felmerül az a probléma, hogy visszaélések történnek. Azonban a probléma az, hogy az önálló foglalkoztatottságnak nagyon sok formája van az EU-ban. Ezért azt gondolom, hogy a, az online regisztráció nem megfelelő forma. Aztán a bizottság szeretné, hogyha ezt a dossziét továbbra is nyomon követhetné. De nagyon aktív a lobbisták tevékenység ezen a téren. És attól tartok, hogy nem kapnak elég játékteret azok, akik támogatják ezt a jogszabályt. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a dokumentum kompromisszum kész, a legjobb megoldás számunkra az lenne, hogyha visszautasítanánk ezt az egyszemélyes KFT-t, és más jogi lehetőségeken gondolkoznánk. Uh, thank you. Elnök, Hautala asszony, kérnék mindenkit, kifutottunk az időből, úgyhogy kérem fogják rövidre. Köszönöm szépen. A frakcióm nagyon kritikusan szemléli a bizottság javaslatát, és köszönjük Tegrendes úrnak, hogy megpróbálta főakadalmaknak hangot adni. Például arra, hogy jogi tartalékokat kell, hogy képezzen pénzügyi tartalékokat a vállalkozását ebben a dokumentumban, a bizottság javaslatában egy euró kezdőtőke szerepel, hát ez nem éppen elegendő. Aztán a székhelynek a kérdése. Nyilvánvaló, hogy nem könnyű megoldásokat találni minden egyes tagállamra érvényesen. hiszen eltérett a tagállamok helyzete. Én attól tartok, hogyha ezt így elfogadjuk ezt a javaslatot, akkor csak tovább fragmentálja a tagállamok közti helyzetet. Én visszatérnek az eredeti véleményünkre. Mi szerint az Európai Uniós Társasági jogot fölül kell vizsgálnunk, mielőtt bármiféle ilyen javaslatot tehetünk. A frakciómnak nagyon sok tagja van a foglalkoztatási szakbizottságban, amely az illetékes szakbizottság. Úgyhogy ott is aktívak leszünk, de minden egy, eh, mindenek ellenére nagyon hálás vagyok a raportőrnek. Köszönöm. Uh, eh, Mrs. Juteland. Juteland asszony. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani a jelentéstevőnek, hogy eh, a javaslattal kapcsolatos kritikák nem ideológiai jellegűek, hanem konkrét és tényszerű kérdéseken alapszanak. Nagyon örültünk egyébként a bevezetőnek és a módosításoknak, de ettől függetlenül ez nem lesz elég ahhoz, hogy ez megfelelő legyen, mert ettől függetlenül fel lehet majd használni ezt a javaslatot visszaélésekre, csalásra. Ez itt igaziból a legnagyobb probléma tényleg ott vannak még a postafiók cégek is, sőt, alapvetően ez a regisztrációs, egyszerűsített online regisztrációs forma, ez még tovább olajat önt a tűzre, és a tagállamok nem is kapnak semmiféle ellenőrzési jogot, ez pedig nagyon rossz abban az esetben, hogyha a kérdéses vállalkozó éppen külföldön található, tartózkodik. Tavaly öt svéd hatóság küldte el a svéd igazságügy minisztériumnak aggodalmait a bizottsági javaslattal kapcsolatban, ezen új céges forma létrejövetével kapcsolatban. A gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó hatóságok ezt az egyszerűsített regisztrációs folyamatot úgy vélik, hogy egyszerűsíti az anonim cégek, postafiók cégek elszaporodása érdekében. Ide tartozik a személyazonosság lopások ügyei és más kérdések, mint például a SOOP cégek esetében a tőkére vonatkozó követelmények hiánya. Tehát ez az újfajta társasági forma elképzelhető, hogy egy platformot hozna létre a gazdasági bűncselekmények elkövetése érdekében. A svéd titkos vagy hírszerzés és más hatóságok azt a nyilatkozatot tették, hogy ez a fajta társasági forma felhasználható lenne akár még a terrorista cselekmények finanszírozására is. Nos, ezzel kapcsolatban én örültem volna, hogyha esetleg a vonatkozó EU-s ügynökségek részéről is érkezik egy vélemény, most itt a Eurojustra és az Europolra gondolok első menetben, tehát a saját szempontjaik alapján meg kellett volna vizsgálniuk ezt a javaslatot, mert szerintünk fontos az, hogy mindenki elmondja a véleményét mi most, amikor terrorista fenyegetettségi időket élünk, ez az aggály és sok más parlamenti képviselő által felvetett aggály is nagyon aggasztó. Éppen ezért szeretném, hogyha a De Grandes Pascual úr jelentéstevőként, de mi is szakbizottságként itt a Júri szakbizottságban nem mennénk tovább ezzel a javaslattal. Thank you, uh, Mrs. Rosier. Köszönöm szépen, Rosier asszony. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Itt azért sok kérdés felmerült már euh, ennek a szövegnek az megjelenése óta, és azt kell, hogy mondjam, hogy euh, egészen mai napig ezek nem kaptak kielégítő választ, ez egyébként nem a jelentéstevőre vonatkozó probléma, hanem az alapszöveg. vajon mit is szeretnénk elérni? Milyen igényeket akarunk kialakítani, hiszen itt még az érvelés sem megfelelő. Én úgy gondolom, hogy a kis és, közé, a kis, közé, kis és mikrovállalkozások számára egy másik tagállamban való a működéshez kellene létrehozni ezt az új jogi formát. Hát én szerintem most is már a mikrovállalatok is tudnak határon átnyúló szolgáltatásokat megvalósítani. Ennek nincsen értelme, hogy itt egy új jogi formát hozzunk létre. Sőt, én inkább azt látom, hogy a kis vállalatok sem támogatják ezt. Ők azt mondják, hogy ez igaziból rossz számukra, sőt, még akár fenyegetettségnek is nézik ezt, mert számukra úgy tűnik, hogy ez a nemzeti jogszabályok megkerüléséhez vezet, és a szociális dömpinget segíti elő. Hogyha valóban meg akarjuk hallgatni a kis és középvállalkozásokat és a gazdasági élet szereplőit, akkor inkább azt a kérdést kellene feltennünk, hogy vajon miért nem támogatják pont ezek a szervezetek, hogyha elméletileg pont ő miattuk hozzuk létre. Akkor ki lesz itt a kedvezményezett? Ez egyébként a nagy aggodalmunk, a postafiók cégek, fantom cégek elszaporodása. Nos, hát inkább itt védelmi záradékokat kellene beépíteni a rendszerbe, és ez csak egy kozmetikai, vagy kozmetikázása a helyzetnek, mert ezek a Itt nem egy kivételrendszert akarunk kialakítani, azt a kérdést akartuk csak feltenni, hogy milyen szabályok érvényesek akkor, hogyha egy SUP rendszeren keresztül valaki egy másik tagállamban kíván tevékenységet folytatni. A valós székhely esetében ugye mindig azt kell megvizsgálni, hogy hol lesz ez a helyszín, hiszen ott és az ottani jogszabályok betartásával kell ennek a mikrocégnek működnie. És végül nézzük ezt az egy személyes vállalkozás formáját. Vajon a 2013-as irányelv értelmében hogyan kívánjuk definiálni a, azokat az vállalkozásokat és az ő méretüket, akik létrehozhatnak ilyen cégeket, de az is elképzelhető, hogy csak egy ilyen adó indulna be tehát mi úgy gondoljuk, hogy nincsen erre szükség, nem is kérik a vállalkozások, sőt ennek az ellenkezőjét mondják. Tehát itt nagyon sok aggály fogalmazható meg, rengeteg joghéza, kiskapu nyílna meg, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez továbbra is így van. Mr. Zvivka. Zvivka kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez a vita. Most szeretnék az előadónak és az előző felszólalóknak is köszönetet mondani azért, hogy elmondták a véleményüket. Az előadó nagyon nagy vonalú, hiszen figyelembe veszi az összes szempontot, de ennek a vitának nem sok értelme van. Terror? Nagyon nehéz eh, ezt a fajta demagógiát elfogadni. Az egy tagú társaságokat összekötjük a terrorizmussal. Amikor a PNR-ről beszéltünk, akkor a baloldal ezt ellenezte, és most az ilyen társaságokkal szemben szeretnék, szeretnének harcolni a terrorizmussal? Mindenesetre ez nagyon érdekes felvetés. Ezekben a vitákban arról, hogy hogyan lehetne munkahelyeket teremteni Európában, baloldali barátaink egyre újabb határokat és akadályokat állítanak fel az Európában működő cégek előtt. És amikor van egy olyan esély, amely a fiataloknak lehetővé tenni, hogy a szakmájukban elhelyezkedjenek, akkor hangos nemmel válaszol a baloldal. A mi feladatunk az, hogy Európában munkahelyeket teremtsünk. Az ilyen egy tagú vállalkozások pontosan ezt tennék lehetővé, az ügyészség, az adóhivatal ellenőrizni őket. Nem látom, hogy a piac számára miért volna veszélyes egy ilyen társaság. Én nem tartom indokolnak ezt az aggályt. Különösen, mert a csalók hirtelenjében majd megtalálhatják a kiskapukat. ahhoz, hogy család tevékenységüket végezni tudják, végül is az ellenőrzés ugyanolyan szintű lesz. Hogyha az ember bűnözőként szeretné a kenyerét megkeresni, függetlenül a rendelkezésre álló eszközöktől, akkor is bűnöző lesz. Hogyha valaki tisztességesen szeretne tevékenységet folytatni a piacon, akkor pedig ezt fogja tenni. Eddig megtagadták a lehetőséget, hogy erről az elképzelésről beszéljünk. Talán jó volna meghallgatni a bizottságot, és miért dolgozták ki ezt az elképzelést, gondolom, nem csak úgy jókedvükben. Én azt javasolnám, hogy ebben a vitában próbáljunk elsősorban azokra a pontokra összpontosítani, amelyeket még egy kicsit ki kell csiszolni, de nem mondjuk azt, hogy ez egy fölösleges elképzelés, és csak rossz hatással lehet. Én a szakszervezet képviselőivel gyakran találkozom, Emiatt tudom, hogy az egytagú társaságok elképzelése jól ismert, és általában nem vezet csaláshoz. Ezt az eszközt próbáljuk a leghathatósabban továbbfejleszteni, ha kudarcot vallunk, kudarcot vallunk, de legalább megpróbáltuk sokaknak lehetővé teszi majd ezt, hogy belépjenek az európai munkaerőpiacra. Ez a feladatunk. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az előadónak szeretnék köszönetet mondani a sok munkájáért. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a jelentés, hogyha az Európai Parlament szeretne úgy feltűnni, mint egy olyan testület, amely ismeri és felismeri azokat a lehetőségeket, amelyekre szükségük van a kutatóknak, innovátoroknak és fiatal kutatóknak. Az Európai Parlament ezzel bizonyítaná, hogy nem fél a technológiai lehetőségekről, és attól sem riad vissza, hogy a hagyományosabb területeken is a jogban érvényesítse ezeket, mint a kereskedelmi jog és a versenyjog. A visszaélések mindig meg lesznek, de ezeknek nem a jogszabály az alapja. Az, hogy korlátott felelősséget adunk egy személynek, önmagában nem ad helyet a csalásoknak. Sok agályt hallottam ezekkel, nagyrészt egyetértek. Vannak, akik foglalkoztatási lehetőségekről, feltételekről, terrorizmusról, adóelkerülésről, üres társaságokról beszélnek, de ezeket más törvényekben kellene kezelni ezeket a félelmeket. Hogyha nem vagyunk elégedettek ezekkel a normákkal, akkor ezeket a többi területen kell szabályozni, és nem kell megakadályozni, hogy egy kereskedelmi eszközt megadjunk e, a fiatal vállalkozóknak. Bizonyos tagállamokban, és ezt is tudnunk kell, hogy ezt a lépést már megtették. Bizonyos tagállamok már úgy döntöttek, hogy korlátott felelősséggel céget alapíthat egyetlen személy is, és az európai és a nemzeti piacon is jelen lehet. Véleményem szerint és a Júri bizottság tagjaként ez az eszköz csak egy kereskedelmi eszköz, egy vállalati jogi eszköz, amelyet jogi szempontból kell megvizsgálni. Az alapkérdés hogy egy személynek valóban korlátott felelősséget akarunk-e adni. Ha igen a válasz, akkor ebből nem az a logikus következtetés, hogy ezzel az illetőnek lehetőséget adunk arra, hogy a terrorizmust finanszírozza, vagy adócsalást kövessen el, vagy legalábbis kikerülje az adókat, vagy hogy a munkavállalóival rosszul bánjon. Úgy vélem, hogy meg kell próbálnunk megfogalmazni azokat a jogi kérdéseket, amelyek oda vezetnehetnek, hogy jól használjuk fel ezt az eszközt. A második eh, munkadokumentumban, amelyet de Grandes Pascual úr készített, úgy gondolom, hogy ez a második munkadokumentum pontosan rámutat ezekre a jogi kérdésekre, és eh, nagyon eh, jó elképzelést ad arról, hogy hogyan lehet jól kihasználni ezt a kereskedelmi eszközt. Köszönöm. Radev úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm az előadónak minden erőfeszítését. Tudom, hogy nehéz dolga volt, nagyon összetett kérdésről írt jelentést. Ez a muka dokumentum további garanciákat fogalmaz meg, amelyek nagy rész lefedik a kifejezett aggályokat. A székhely problémája egyértelműen fennáll, amikor a működési tevékenységet a székhelyhez kötjük, akkor 90%-ban véleményem szerint lefedjük az alkalmazandó jogot a tagállamokban, amelyek a tevékenységet a székhelyhez és az adózáshoz kötik az már probléma, hogyha kereskedelmi képviseletet lehetővé teszünk egy másik országban, de hogyha ott regisztrálásra kerül a képviselet, akkor mi a probléma? Az internetes regisztráció, sokan mondják, lehetővé tenni a visszaéléseket. Én elmondanám, hogy 13 tagállamban nagyon jól működik évek óta az online társaság bejegyzés. Hazámban és ez a helyzet. Tíz évvel ezelőtt mi is hasonló aggodalmakat fogalmaztunk meg, és nálunk is vannak ilyen SUP-k, amelyeket az interneten egy euró alaptőkével meg lehet alapítani. Az elmúlt eh, tíz évben ez nem növelte a csalások számát. Hazámban eh, a részvénytársaságokat csak interneten lehet létrehozni, más módon nem is lehet bejegyezni ilyet. Tíz éve így működik ez nálunk. A 21. században én ezt nem tartom aggályosnak. Adjuk meg ezt a lehetőséget az, a segített bejegyzéshez, és adjunk lehetőséget a kisvállalkozásoknak a működésre, és ezt ne e, kereskedelmi képviseleten keresztül tegyék meg, amelyeknek semmi stabilitása nincs a másik tagállamban, hanem ilyen vállalkozásokon keresztül, amelyek biztosíthatják a stabilitást és a foglalkoztatás bővítését. Köszönöm, Kaster úr. Ich würde gerne mit einer grundsätzlichen Hogy kezdek egy megjegyzéssel. Az a benyomásom a vita során, hogy megpróbálják azt a benyomást kelteni, hogyha az ember egy ilyen egyszemélyes kft alakít, akkor az valami csodaszert találtunk fel az európai munkanélküliségre. A, azzal azt a benyomást keltjük, hogy egy munkanélküli ez egy veszélyforrás. A gazdaságunk beteg. A strukturális problémáit nem oldottuk meg, viszont túl szabályozzuk Viszont, hogyha alapítok egy ilyen KFT-t, akkor ugyan van munkája az embernek, de el is adósodhat. Úgyhogy vigyázzunk ezzel, hogy azt mondjuk, hogyha megkönnyítjük azt, hogy valaki alakítson egy ilyen KFT-t, akkor mindent megoldunk. Ez egy rossz kiindulópont. Én azt mondom, hogy a létező szabályok, amik arra vonatkoznak, hogy hogy lehet valaki önfoglalkoztatott, hát ott vannak bizonyos normák, bizonyos pénzügyi tartalékok, hogy működőképes, fejlődőképes legyen a társaság. Épp elegendőek ezek a szabályok Európában. Aztán sok mindent említettek, a székhely megosztása. Régner asszony is mondta, ez nem, ez nem egyértelmű. Mint a, legalábbis nem annyira, mint a szocialista frakció szeretné ezt. Én szeretném azt, hogyha valaki egy ilyen KFT-t alakít, akkor a személyesen kelljen megjelenni egy hatóság előtt, meg kell indokolni, hogy mennyire komoly ez a vállalkozás. Aztán az alapított tőkét, illetően az egy euró. Hát ez nem elég. És hatalmas a kockázata. Ugyan van ebben rejlő lehetőség is, de kockázatos. Úgyhogy Mindenbe bele kell gondolni, hogyha az ilyen vállalkozások által kínált lehetőségekről beszélünk. Elnök, köszönöm szépen. Azt kérték, hogy a bizottság is terjessze be a véleményét. Hoyer úr, kérem fogja rövidre. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Mr. Grande, the eh, rapporteur for his heart and, as Mrs. Rekner rightly said, persistent eh, work. We admire Köszönöm a raportőrnek, az asszisztensének, kitűnő munkát végeztek, és kompromisszumokat keresnek, és a szkeptikusabb parlamenti tagokat is megközelítették. Ennek a javaslatnak nagyon nagy a potenciája, hogy hogy segítse a kis vállalkozásokat. Tudjuk, hogy nehéz a tárgyalási folyamat, még most értékeljük ezt a szöveget, de lenne néhány előzetes megjegyzésünk. A raportőr igen messze mutató javaslatokat tesz az aggodalmak felszámolására, nem is mindről esett szó itt ma. De a visszaélésnek a veszélye az még mindig nagy. Aztán a hatáskör, az, hogy csak kis és nagyon kis vállalkozásokról lehessen szó, illetve a tizedikben a székhely egységessége is megjelenik, aztán megjelenik ebben a szövegben a gazdasági tevékenységnek a kritériuma. Ha egy vállalkozás ilyen KFTV akar alakulni, akkor azt igazolnia kell, hogy egy éve már gazdasági tevékenységet folytat. És ha feloszlik egy ilyen kártya, akkor bizonyítani kell, hogy már nem folytat gazdasági tevékenységet, úgyhogy vannak itt azért extra filterek. Aztán úgy gondoljuk, hogy a raportőr megmutatta, hogy a megoldások milyenek lehetnek, és eh, hát ez egy első eszmecseret. Azért hallottuk, hogy például a postafiók vállalkozásokat illetően nagyok a kételyek, de szerintem nagyon sokat gondolkozunk a csalásokról. A vállalkozók 99x százaléka tisztességesen vállalkozik, és egy 0, elenyésző százalék az, aki csalást követel. De sokan elmondták azt, hogy amikor szerveztük ezt a digitális napot, tehát sokan elmondták a fiatal vállalkozás közül, hogy legyen egy digitális regisztrációs lehetőség. Nagyon sokan kérték ezt, és ezért aztán nagyon fontos, hogy önök is hozzájáruljanak ehhez, mi szívesen együttműködünk a parlamenttel. Köszönöm. Köszönöm. De Grandes úr, kérem röviden. Sí, con toda brevedad. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezeket az értékítéleteket. Tudtuk azt, hogy itt megvan a többség, és tudtuk azt is, hogy nagyon nehéz volt ezt jól lefordítatni, és az én dokumentumomban is egyértelmű az, hogy itt azért azonos alapokról indul administratív szempontból ez a helyzet. És én úgy gondolom, hogy most nincsen időnk, de azért nagyon érdekes ez a vita jogi szempontból. Talán mit kellett volna létrehoznunk, rendeletet vagy irányelvet? Miért irányelv mellett döntött a bizottság? Azért, mert a rendelet nem sikerült, mint ahogyan arra többen emlékeztettek ma. Az irányelv viszont rugalmasabb a tagállamok számára, és ez egyrésztről a tagállamok számára lehetőséget biztosít arra, hogy megőrizzék. És ez egyébként benne is van a munkaprogramban, a munkatervben, Mm, a saját rendszerüket, de ugyanakkor rengeteg kétséget is felvet ez. Tehát itt egyrészt vannak az aggályok, másrészt ott van a rugalmasság kérdése és a jogi bizonyosság hiánya. Kedves kollégák, ez egy ideológiai vita. Ez teljesen világos, hogy ez az. De ez a fajta ideológiai vita egy új helyzetből adódik itt Európában és egyáltalán a világon. Olyan problémák mutatkoznak a munkanélküliség strukturális, és az emberek, rengeteg robot dolgozik már, az emberekre már nincsen szükség, ezt ismerem és értem ezt a helyzetet, de hát itt most már egy régi helyzet, tehát próbálunk megőrizni, és az újfajta munkahelyteremtés nem, fogunk, nem fog tudni megvalósulni a régi modellek alapján. Bizony a digitális piacban lesznek új munkahelyek, és a fiatalok ezt tudják is, akkora nagy problémát jelent a munkanélküliség, hogy mindenki megpróbál vállalkozásba fogni a fiatalok körében. Van, akinek nem sikerül, van, persze itt nagyok a kockázatok, okosnak kell lenni, de erre kell elindulni, mert hatalmas a munkanélküliség, azért, mert olyan világ alakult ki, amire nem voltak felkészülve a fiatalok, tehát új utakat kell kitalálnunk, és így lehet új munkahelyeket is létrehozni. A kis cégek valóban ezt támogatják, egyértelmű, hogy támogatják ezt, és a, és a fiatalok is, ők is igent mondanak erre, de hát az a helyzet, hogy én azt látom, hogy politikai értelemben ez a jelenség, ez a javaslat, noha nagyon sok erőfeszítésem van benne, megpróbáltam mindenkinek az aggájait figyelembe venni, mert ezek szerintem legitim gondolatok, de mégis negatív az összfogadtatás, azért, mert nem akarjuk ezt meglépni, ezt a helyzetet. Ezt megértettem, de az is igaz, hogy ma itt új érveket nem hallottam. Ugyanazokat a negatív érveket hallottam, amiket már az elejétől kezdve, pedig rengeteg záradékot beépítettünk, hogy a kockázatokat ki tudjuk kerülni. Azokat arra a kockázatokra gondolok, amikről itt ma szó volt. Szerintem biztos, hogy ez egy progresszista vita, de nem tudom, hogy ez nem egy régi modellekben való gondolkodáshoz fog minket visszaszorítani. Szerintem fantáziára van szükség és előrelépésre. Elképzelhető, hogy a bizottságnak ambiciózusnak sabnak kell lennie, és egy újfajta társadalmi modellt kell kialakítania. Persze sokkal nehezebb, hiszen itt a rugalmasság rendkívül fontos. De ezen felül még bonyolultabbá fog válni majd a helyzet. Ez volt az utolsó erőfeszítés, meglátjuk, hogy politikai értelemben ki az, aki ezt támogatja, megnézzük, hogy a bizottság részéről van-e támogatottság vagy sem. Ha, ni, ha nem, azt nagyon sajnálom, de akkor nem fogunk tovább menni, mert higgyék el, nagyon sok erőfeszítésünk van ebben, az én magam részéről is, de nem arról van szó, hogy ez az én kis babám lenne, ez a bizottságtól származik, ez az egész javaslat, Elképzelhető egyébként, hogy azért lehetett volna egy minimális közös álláspontra helyezkedni. Nagyon sajnálom, hogy nem hallok új érveket, és nagyon rugalmatlan hozzáállást tapasztalok. Nagyon nehéz ez a helyzet. Értem egyébként a felhozott érveket, de új érveket, mint említettem, nem hallhattunk. A svéd hölgy kockázatokkal kapcsolatban, hogy ezt a modellt a terrorizmus finanszírozására lehetne felhasználni, ez azért szerintem ez egy kicsit már túlzás. Nézzük meg, hogy ezek a hírszerző szolgálatok, ezek ezt honnan veszik, hát ez egyszerűen ez nem igaz, ez butaság. Nem hiszem, hogy kevésbé megbízható lenne ez a modell, vagy kevesebb garanciával rendelkezne. Ezek olyan kockázatok, amik hát persze mindig ott vannak, de azért ezeket megfelelőképpen helyén kell kezelni. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a munkáját, és a bizottságnak is, és nagyon sok kérdést, ugye csütörtökön kevés idő van már rá, nem tudtunk ma megvitatni, de lassan erről egy végleges döntés fog születni. Meglátjuk, hogy hová vezet ez az út, a bizottságnak kell majd döntenie. Elképzelhető, hogy ezekben a témákban valami másfajta megközelítése majd, lesz majd szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor lezárjuk ezt a pontot. És a 16-os, 17-es pontokra térünk, és most azt javaslom, hogy a 14-15-ös pontokat halasszuk későbbre, mert meg kell kezdenünk a zárt ülést. Vannak eh, bizonyos eh, mentességi ügyeink, amelyekkel foglalkoznunk kell, és erre megfelelő időt kell szakítani. Kérem, hogy mindenki próbáljon elcsendesedni a teremben. Thank you. Köszönöm. 16-os, 17-es pontok. A tagállamok általi csatlakozás az Unió nevében a nemzetközi egyezményhez, a 2010-es egyezmény jegyzőkönyvéhez. Köszönöm szépen, hogy csendet teremtenek. A 16-os és a 17-es pontok között úgy teszünk különbséget, hogy az egyik esetében igazságügyi együttműködésről van szó, polgári jogi ügyekben, a másik esetben pedig az érintett jegyzőkönyv egészéről van szó, kivéve a polgári jogi igazságügyi együttműködés kérdéseit. Ez a különbség. Tehát ez a jegyzőkönyv a felelősségről és kártérítésről a veszélyes és mérgező anyagok tengeren való szárít, szállításával kapcsolatosan bizonyos módosításokat indítványozott azon problémák megoldására, amelyeket az 1996-os jogszabály ja, kapcsolatosan vetettek fel, ez egy egyezmény ugyanebben a témában, és a tagállamoknak még mindig ratifikálniuk kell a hatályba lépéshez. A regionális gazdasági együttműködési záradék az egyezményben és a jegyzőkönyvben kimondja, hogy a tagállamoknak ezt a nemzetközi egyezményt az unió nevében kell végrehajtaniuk, de ezt csak azután tudják megtenni, hogy a tanács hozzájárult, illetve az Európai Parlament is egy bizottsági javaslat alapján a 218. cikk 6. bekezdésének A pontja szerint a működésről szóló szerződés cikkéről beszélek. A parlamentnek jóváhagyását kell adnia a tanácsi határozat tervezethez, ez egy december 10-i határozat. A két tanácsi határozat eltér jelentősen az eredeti bizottsági javaslattól a következő pontokon. Először is a tekintetben, hogy a kizárólagos hatáskör hogyan érvényesül a harmadik cikk második bekezdésével kapcsolatosan, illetve átfedés van az egyezmény és a környezetvédelmi, a környezeti felelősség irányelv között. A hatodik ütemterv a ratifikációra vonatkozólag biztosítani kívánja a jegyzőkönyv egységes alkalmazását, valamint a kiegyenlített feltételeket minden szereplő számára, megakadályozva azt, hogy a csatlakozás késletetésével versenyelőnyt szerezzen valaki. Ami pedig a jogalapot illeti a tanácsi határozat tekintetében, kizárva a polgári jogi együttműködési ügyeket, a 109. cikk a működése kapcsolatos szerződésből, ez a legfontosabb környezeti felelősségről szóló cikk, vagy a 102-es cikk a 218-os cikk 6. bekezdésével egybevéve. A jogszabálykotási eljárás a a 109-es és a 102-es cikkre is vonatkozik. A jogi bizottság és az állandó jogalappal foglalkozó előadó Axel Force úr egy saját kezdeményezést is meg fog vizsgálni a 39. szabálya kapcsolatosan a házszabályból, arra nézve, hogy mennyire megfelelő ennek a jogalapnak a változása. A 113.806 per 15-ös tanácsi határozatról van szó. Szóval most a bizottság és a tanács képviselőit kérném, hogy röviden mondják el, hogy hogyan vélekednek ezekről az ügyekről. Először a bizottság. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Igen, a három eltérés, vélemény eltérési pontot jól összefoglalta, vagyis hogy hol tér el a bizottság és a tanács véleménye az egyik, az egész javaslatot venné figyelembe, kivéve a polgári jogi együttműködési aspektusokat. A jogalap változása a 192-esről a 102-es cikkre, ez a működésre szóló szerződés cikke, nem vesz figyelembe egy fontos aspektust, hogy a szennyező fizet. Ez szerepel a 191 per 2-es bekezdésben. A 192-es cikk szerint az Unió szabályokat fogadott el ezen szabály végrehajtására. Ez a környezeti felelősség irányelv 2004-35-ös. A 100-as cikk 2-es bekezdésének használata kizárólagos kizárná egy nagyon fontos cél alkalmazását, vagyis a tengeri szennyezés felelősségének szabályozását, ami kapcsolódik a káros anyagok szállításához Tengerem. A bírósági joggyakorlat azt is, ítékezési gyakorlat azt is kimondja, hogy hogyan kell megválasztani a jogalapot. A bizottság ezért nem ért egyet a tanács módosításával. Emellett szeretném megjegyezni, hogy ami a kizárólagos illetékességet illeti, a bizottság agáját a következőképpen lehet összefoglalni. Az uniós szabályok alkalmazása a 2010-es egyezményjegyzőkönyvje tekintetében extenzív, és nem lehet csak részekre alkalmazni. Az uniós jog alkalmazása és a szükségesség elve támogatja a bizottság álláspontját. A második cikk második bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződésben kimondja, hogy a tagállamok csak úgy gyakorolhatják a hatáskörüket, hogy az Unió nem gyakorolja a saját hatáskörét, vagy már nem gyakorolja ezt a hatáskört. Ebben az esetben ezek a feltételek nem teljesülnek. A környezeti felelősség irányelv és kivételei fényében a tagállami a hatáskör gyakorlást a szerződésnek megfelelően kell szabályozni. We disagree with the change of Article 2, Paragraph 1. A második cikk első bekezdésének módosításával nem értünk egyet, amely szerint a kötelezettség, hogy ratifikálják a jegyzőkönyvet és ehhez csatlakozzanak, módosul egy legjobb erőfeszítés szintű erőfeszítésre vagy kötelezettségre. A 104-es cikk harmadik bekezdésére is hivatkoznék az Európai Unióról szóló szerződésből, ez az őszinte együttműködés kötelezettsége, amely szerint a tagállamoknak, és most idézek, kötelező figyelembe venni, meghozni minden intézkedést, általános vagy gyakorlati intézkedést biztosítandó a kötelezettségek teljesítését, legyen az a szerződés vagy az uniós tagságból fakadó kötelezettség. Végül egy gyakorlati jelentőségű pontot is el szeretnék mondani, erről sem szabad elfeledkezni, nevezetesen az egységes ratifikálás megközelítése, vagyis hogy egy bizonyos határidőig kell a ratifikálást megejteni, a kiegyenlített feltételeket, versenyfeltételeket segíti elő. Hogyha csak bizonyos tagállamok ratifikálják a jegyzőkönyvet, amíg más tagállamok a környezeti felelősség irányelvet alkalmazzák a nemzeti jogban, kétféle, legalább kétféle felelősségi szabályrendnek lesznek alávetve a hajózók, és ez egyen ellentmond az uniós jogegységes alkalmazásának igényének. Ez csorbítja a jogbiztonságot az ilyen incidenseket elszenvedő áldozat szempontjából, és a felelősség megállapítását fragmentálná. Köszönöm. Uh, thank you. now may I ask the council? Köszönöm a tanács. Köszönöm. Ez a jegyzőkönyv nagyon fontos azért, hogy a felelősségteljesítés és a kompenzáció kérdését tisztázzuk környezetre káros anyagok esetében. Ezen kívül ratifikálni kell a jegyzőkönyvet, ezért nagyon fontos a gyors eljárás. Most pedig az egyes pontokat, illetően a jogi alap. A tanács meg szeretné változtatni nem környezetvédelem, hanem közlekedés, és nem csak a környezetvédelmi károkra, hanem tűzkárokra, robbanásra, személyi sérülésekre, javak sérülésére, elvesztésére is szeretne utalást tenni, de ez a tartalmat igazából nem érinti. Ami a kizárólagos kompatanciát illeti, az Európai Parlamentnek van egy jogszabálya, amely a tengeren szállított veszélyes árucikekre vonatkozik, sajnos nem vonatkozik a személyi sérülésekre vagy gazdasági veszteségre, és nem irányoz elő kompenzációt. Ennek a jogszabálynak, tehát a tartom ugyan részben lefedi a jegyzőkönyvét, de nem teljes mértékben. A tagállamok azok, akik a döntőkörrel rendelkeznek jogkörrel ez esetben, és a tagállamokban eltér a helyzet. Nagyon fontos az együttműködés a polgári peres kérdésekben. A 37-es, 41-es és 42-es cikke a jegyzőkönyvnek nem kizárólagos Európai Uniós kompetenciákat említ, ezért aztán a tanács egyetért azzal, hogy Ezekre a cikkekre való utalást töröljük ki a soros elnökség a tanács javaslatából, és aztán nem tudjuk elfogadni a bizottság által javasolt határidon belüli ratifikációt, Vannak olyan tagállamok, akik szeretnék gyorsan ratifikálni ezt az egyezményt, ha akarják, ezt megtehetik, de vannak olyanok is, akiknek több időre van szüksége. Általában mi a tanácsban egyetértünk abban, hogy minden tagállamnak meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják a jegyzőkönyvet. Thank you very much. Uh, I do not see any request. Elnök, köszönöm szépen, látom, hogy más nem kér szót, úgyhogy kedves képviselők, a Axel Foss, aki a jogalap állandó raportőre. Majd őt megkérjük, hogy véleményt nyilvánítson, és akkor később folytatjuk ezt a vitát. Úgy látom, hogy nincs ellenvetés, és elhalasztjuk a 14-15-ös pontot is, és most pedig zárt ülés következik. Úgyhogy mindenkit megkérnék, akinek nincs felhatalmazása, hogy a zárt ülésen maradjon, hogy most hagyja el a termet.